6-ig lehetett módosító indítványokat benyújtani, hogy elkészüljön a Költségvetési Bizottság véleménye. Na most, először is nagyon örülök a bizottság legújabb tervezetének, mert úgy gondolom, hogy ez az első olyan alkalom, hogy átfogó megközelítést alkalmaz a migrációs politikák tekintetében az Európai Bizottság, tehát hogy a humán erőforrás, a finanszírozás kérdését is globálisan magába foglalja. Üdvözöljük, üdvözöljük tehát ezt a megközelítést. Elnök úr mondott valamit? Igen, azt mondtam, hogy holisztikus megközelítés. Döpré úr, igen, valóban. Én azt mondtam, hogy globális, ön azt mondja, hogy holisztikus. Én azért mondtam azt, hogy globális, mert az egy szélesebb körben érthető, értelmezhető és megemészthető kifejezés, de a holisztikus is nagyon jó kifejezés. Tehát a bizottság globális megközelítést alkalmaz, és kettő olyan mechanizmus is van, amely számunkra rendkívül fontos, és amely nagyon komoly érzéseket váltott ki bizonyos tagállamokban. Itt van ez a 40 ezer ember, akinek az elhelyezésére 240 millió euró áll, lehető, áll rendelkezésre, valamint további 120 millió, ami az Afrikából érkezők ellátására került elkülönítésre. A másik fontos téma az, hogy nagyon örülök annak, hogy 2016-ra nézve növelni fogják majd a migrációs alap forrásait. Kétszáz millió euró lesz most már a teljes összeg, ami rendelkezésre áll nekünk a lehető legpontosabban meg kell majd néznünk, hogy milyen szükségletek jelentek meg a migrációs és integrációs alap felhasználásának tekintetében, és amennyiben szükség van rá, kérhetjük a költségvetés növelését is a többéves pénzügyi keret felülvizsgálásának tekintetében. Én úgy gondolom, hogyha megvizsgáljuk a lehetőségeket és a szükségleteket, mint ahogy azt Ledgeri úr is elmondta, akkor van még arra lehetőség, hogy az, elkövetkező, hogy az elkövetkező években növeljük a költségvetést. Tudomásul vettük, hogy a Frontexnek költségvetési növekedésre van szüksége, de két dolgot szeretnék kérni az egyik az, hogy megfelelő finanszírozást kapjon a személyzet, annak érdekében, hogy minden egyes missziót végre tudjon hajtani, valamint, hogy a Frontex mandátumát ki kell szélesíteni a visszafordítások megszervezésének és kezdeményezésének tekintetében. A bizottság elkészítette a költségvetési tervezetet, és az a cikk, amely a legális migrációról szól, amely az integrációról szól, valamint a hatékony visszafolytási stratégiáról szól. Nos, hát ez a költségvetés csökkenő tendenciát mutat. Én mégiscsak megkérdezném a bizottságtól, hogy hol itt a koherencia. Legyeri úr is beszélt a a menedékkérők beazonosításáról, a rendszer hatékonyságáról, és arról, hogy milyen kritériumokat kell felhasználni a menekült státusz megadásához vagy visszautasításához. Jó lenne, hogyha sokkal szorosabb együttműködésben dolgoznánk a származási országokkal, ugyanis vannak olyan országok, ahonnan szinte tíz migránsból egynek van esélye menekült státusz kapni, más országokból érkezőkből viszont ötnek vagy hatnak is. Az elnök kérdése, van-e lehetőség arra, hogy ezt harmonizáljuk? Válasz. Ez a Dublini megállapodásra tartozik. Amikor valaki megérkezik egy tagállamba, akkor megpróbálják beazonosítani, megpróbálják beazonosítani a származási országát, az adott személy személyazonosságát, és utána az Eurodac rendszerbe bekerül az új lenyomata. Tehát, hogyha ugyanez a személy újra megjelenik egy másik Európai Uniós tagállamban, akkor az Eurodagból visszakereshető, hogy már egy másik tagállamban kért-e menedéket, és amennyiben ott visszautasították, már nincsen lehetősége arra, hogy egy másik országban is ugyanezt kérje, és amennyiben az élete nincsen veszélyben, akkor vissza kell fordítani. Gajeri úrnak egyébként már nagyon sokszor elmondtuk, hogy az automatikus személyzet csökkentés az ügynökségeknél nem elfogadható, ugyanis minden egyes ügynökségnél más és más az operatív keret, más és más az operatív szükséglet, középtávon, hosszú távon, Egyszerűen nem lehet a személyzetet csökkenteni. Ledgeri úrtól is hallottuk, hogy az elkövetkezendő években tervezett missziókra hány személy, illetve mennyi pénz szükséges. Elnök úr, kedves kollégák, nagyjából ezek a gondolatok szerepelnek a véleményemben, a vélemény tervezetemben, amelyet természetesen alávetek az önök véleményének, kritikájának, megjegyzésének. Köszönöm szépen, Döpré úr, hogy eh, ilyen eh, eh, tömören összefoglalta a jelentést, ami nagyon érdekes, és ez jól rímel a Ledgeri úrral folytatott eszmecserére is, a Libé és a Büdzsészakbizottság között időnként tényleg hasznos együttműködni. Lavia úrnak adom most meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A földközi tenger térségében lévő helyzet nagyon súlyos. És valóban a földközi tenger kő partján lévő országok lakossága aggodalommal néz a helyzetet. Én szicíliai vagyok, és a partra szállás elsődleges helye Szicília. A helyzet napról napra nehezebbé válik, és egyre inkább várakozással tekintenek Európára, mert Európa egy integrált megközelítést kínálhat a migráció területére. Meg kell akadályozni, hogy ez kizárólag a határországok problémája legyen. De itt persze a költségvetésről beszélünk, és a költségvetés szellemében szeretnék hozzászólni nem egy egyszeri esetről van szó, hanem egy folyamatról van szó, egy olyan folyamatról, mely évek óta tart, és amely még évekig fog tartani. Ez pedig arra ösztönöz engem, hogy a költségvetés szempontjaira is rávilágítsak, hiszen a források nem elegendőek. De az is probléma, hogy egy redeploymentrel beszélünk, arról beszélünk, hogy a forrásokat átcsoportosítjuk, miközben egy olyan migrációs folyamat tanúi vagyunk, mely évek óta zajlik, és amely összegzett erőforrásokat tenne szükségessé. Ezért úgy gondolom, hogy az következő évi 2016-os költségvetésben megfelelő tételeket kell előirányozni. A tanács és az állam és kormányfők már úgy döntöttek, hogy éppen a migráció kérdéséről egy napi rendet fogadnak el, igyekszenek a hotspotokat kialakítani, az úgynevezett hotspotokat, hiszen 40 ezer migráns áthelyezéséről van szó, szóval miközben egyetlen hétvégén 5-6 ezer ember száll partra az én hazámban, Szicíliában. Tehát teljesen más dimenzióról beszélünk. Azt gondolom, hogy a LIBE és a Költségvetési Szakbizottság delegáció, amikor majd ellátog a Szicíliába, meg fog döbbenni. Ez nem méltó Európához, amit itt fognak látni, és egész egyszerűen valami mást kell tenni. Közös erőfeszítésre van szükség. A hotspotok létrehozása, valamint az első befogadási intézmények kialakítása nagyon fontos, de mondom, a költségvetési támogatásokat át kell alakítani, elkötelezett eh, költségvetési támogatásra van szükség, eh, máskülönben nem tudjuk kezelni a problémát. Egy utolsó észrevétellel zárom mondandómat. Itt van a nyár, amikor a legtöbb migráns érkezik, most van a határvidéken a legnagyobb szükség, szükség Európára. Köszönöm. Merci, monsieur Lavia. Rendezvous. Köszönöm, Lavia úr, Katániában találkozunk. Erről most ennyit tudunk csak beszélni, hiszen más témáink is vannak ma, de attól tartok, hogy olyan sarkalatos kérdés ez, amivel még foglalkoznunk kell a jövőben is, hiszen eh, a migráció robbanásszerű növekedését tapasztaljuk, a Ledgeri úr által említett statisztikák is ezt mutatják. Most pedig eh, szeretném ismertetni a koordinátorok döntéseit. a 2014-es EKB eh, jelentésről véleményt készítünk, Vardia Zabál asszony készíti el, aztán az idéglenes intézkedésekről Olaszország és Görögország eh, hasznára, nemzetközi védelem terén, megint csak a migrációról van itt szó, az EPP, ez a vélemény. Különösen zsúfolt a munkaprogram, ma délelőtt úgy döntöttünk, hogy az elnök, vagyis én a Libe szakbizottságnak levelet küld, A rugalmassági eszközökről jelentést kell viszont készíteni. A nemzetközi védelem terén Görögország, Olaszország vonatkozásában José a Fernández az előadó a szolidaritási alap felhasználásáról előleg fizetés céljából 2016-os költségvetésből Krisztoforú úr, az EPP előadója. Június 16-án rendkívül ülést tartottak a koordinátorok, hogy a Libé és Büdzse szakbizottsági tagok méltányos elosztását megbeszéljék a júliusi szicíliai utazás céljából. 8 büdzsettag és 4 libe tag vehet részt a megállapodásnak megfelelően ezen az utazáson. És mivel sokan jelentkeztek, úgy döntöttünk, hogy megkettőzzük a létszámot, 12 hivatalos tag lesz, és 12 kísérő tag bízom benne, hogy a ma délelőtt a koordinátorok által kifejezésre jutatott kívánságok teljesülhetnek. Aztán ma délelőtt a struktúrált éves párbeszéd keretében a bizottságtól a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatánál különleges elővigyázatosságot kérünk, és 2016-os munkaprogramban külön foglalkozunk ezzel itt a szakbizottságban. Aztán, ami a szemvevőszéket illeti, az Európai szemvevőszék, arra kérjük, hogy magyarázza el nekünk, hogy az európai támogatások abszorpciója, illetve végrehajtása, megvalósítása a kohéziós országokban miként történik. Végül egy különleges misszió a több éves pénzügyi terv végéig fennmaradó kifizetetlen számlák előrejelzése Ugye 2016 végére a bizottság azt ígéri, hogy 2 milliárd euró alatt lesz ez, de 2017 után megint problémánk lesz, valószínűleg feltételezhetjük, hogy ugyanúgy felgyűlnek az ilyen számlák, mint az előző időszakban az Európai Unió támogatásainak a céljait fel kell mérni, különleges alapoknál, ügynökségeknél meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e helytelen irányok, amelyek veszélyeztetik az eredeti célokat. A koordinátorok az elnök két levelét is jóvá hagyták, Antonio Panzeri kollégának címezzük ezeket. Ő de la délégation de Oui, la conférence des présidents de délégation. Na igen, megvan a delegáció elnökök értekezletének az elnöke. És a téma az illetékes szakbizottságok és a delegációk közötti együttműködés javítása, Patricello kollega pedig egy külön alapot szeretne létrehozni annak érdekében, hogy az Oroszország elleni embargók kárát megszenvedő országokat kisegítsük. Mindent elmondtam, most pedig következik a szavazás. Nagyon sok szavazás lesz, sok mindenről szavazunk. Kérem, hogy csúsztassák be a szavazó kártyájukat a helyére, és próbáljuk ki őket. Megnyitom a teszt szavazást. De tous voté, le scrutin est clos. Most lezárom a szavazást, ha mindenki kipróbálta a kártyáját. Harminc négy, harminc hat, ketten, mintha nem szavaztak volna, pedig bent van a kártyájuk 35, még valaki szavazzon. Kérem ellenőrizzék. Van olyan doboz, amiben bent van a kártya, de még nem szavazott az illető? Jó, hát mindegy. Mindenki úgy szavaz, ahogy akar akkor José Manuel Fernández jelentéséről szavazunk először a 2016 évi költségvetés trilógus mandátumról. Böge úr. Holmeyer und ich hatten három módosítót nyújtott be Holmeyer asszony a 41-42-t, az ITER-rel és a 73-at pedig a külső pénzeszközök témájáról. Ezzel a problémákat akartuk megoldani, és nem létrehozni. Ám három módosítót visszavonjuk az ITER-rel kapcsolatban, azonban világosan elmondjuk, hogy az iterrel kapcsolatos problémákról szóló beszámolás eh, nagyon fontos, mégpedig ezt időben számoljanak be, és ugyanakkor el kell gondolkoznunk az eszközökről és a tartalékokról. A külső pénzeszközök kapcsán pedig a megfogalmazás zavart bennünket, így tehát ezekre vissza szeretnénk még térni, hiszen megítélésünk szerint egész egyszerűen arra van szükség, hogy a külső pénzeszközök tartalmáról intenzívebben gondolkozzunk el. Az épp itt hang elhangzottak szellemében is, ezt az esélyt tehát ne szalasszuk el a költségvetési eljárásban. Hangsúlyozzuk ki, hogy melyek az álláspontunk, de nem akarjuk ezért en, emiatt megnehezíteni a dokumentum elfogadását. Köszönöm, Bőge úr, Holmeyer asszony. Äh, Bőge kollégával értek egyet. Rövid észrevételem van az ITER-rel kapcsolatban. Az ITER jelentésnek júniusban kellett volna megérkezni, a bizottság még nem tudja, mikor készül ez el. Nem is igazán tudja a bizottság, hogy miről számolna be, vagy miről nem számolna be az ITER jelentés kapcsán. Azt hiszem megállapíthatjuk, hogy az iterről szóló tárgyalások nem lehetnek sikeresek, hogyha nem kapunk jelentést. Éppen ezért legalábbis szeptemberre fontos, hogy megkapjuk a jelentést, azért, hogy ebből megfelelő következtetéseket vonhassunk le a saját költségvetési eljárásunk során elfogadhatatlan, hogy a bizottság most bánik velünk. Alors, les amendements que vous fölírtam, a 40, 41, 42, 43-as visszavonásáról van itt szó? 41, 42, 43, 44, 42, 43, mert ezekről egy kompromisszum készült. 41, 42. Tehát ezekre kiterjed az E kompromisszum. 47-es? 73-as, 73-as, ugye? De mi lesz az elkompromisszummal, hogyha... Aha, ez okafogyottá vált az elkompromisszum miatt. Aha. Jó, akkor szavazhatunk. Egyes bekezdés, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, hármas bekezdés ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellette, Van itt egy szóbeli módosító. The loss of competitiveness. Qui est pour? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk. Elfogadtuk. Nyolcas módosító szóbeli kiegészítése. pressure of migration flows ki est Mellette. Hmm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es módosító. Will pay particular attention equal access to mobility. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 12-es, 13-es, 14-es módosítók ott váltak, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás, a B kompromisszumot elfogadtuk, 6-os bekezdés 18-as módosító mellette, szóbeli módosítóval, instead of criticism. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as két részben első rész, itt van egy szóbeli. Inflation represents almost no increase in real terms ki est pour? Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész szóbelivel. An emphasis on the importance of the efficiency and effectiveness of the spending. Ki est pour? Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítva. Ö, elfogadva, bocsánat. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás C kompromisszumot elfogadtuk, okafogyottá vált a 20-as, 27-es, 30-as, 34-es, 31-es módosító szóbeli. To article 310 tfeu the revenue and expenditure shown in the, in the eu budget shall be in balance. ki est pour? mellette ellene tartózkodás a módosítót elfogadtuk. 32-es szóbeli módosítóval in the am delete for the cohesion programs and so on. So, qui est pour? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as módosító mellette. Ellene. Szóbeli módosító. Paragraph 41, as second sentences. Bon, qui est pour? Jó van, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum a 13-as bekezdésnél mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ókafogyottá vált a 28-as, 35-ös, 36-os, 16-os bekezdés, itt visszavonták a módosítót, viszont a 38-asról szavazunk, van egy szóbeli módosító. Of effects on research funding, including in the areas of energy, SMEs, climate and environment, social sciences and science in society. Ki pour? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, F kompromisszum a 19-es bekezdésnél mellette, ellene, tartózkodás, az F kompromisszumot elfogadtuk. 21-es bekezdés 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es, 50-es módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük név szerint, megnyitom. 49-es módosítóról van szó, ugye? Többen bekiabálnak, hogy 50, elnézést, az én hibám volt. Tehát 21 elbekezdés 50-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21B 51-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. G kompromisszum. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? A G kompromisszumot elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene kitartózkodik, elutasítva 56-os módosító mellette nem, ez nem tartozik ide a témához, így elfogadhatatlan. 57-es módosító mellette ellene avec un amendement oral include a second sentence in paragraph twenty six alors je consulte à nouveau qui est pour még egyszer kérdezem, hogy ki van az 57-es mellett ezzel a szóbelivel ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 28-as bekezdés, egy H kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es bekezdés, 66-os módosító mellette, ellene, ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. est Lezárom a szavazást. Il est repoussé. Au paragraphe 31. Elutasítottuk. 31-es bekezdés, 67-es be, ö, módosító ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 68-as módosító. Preserve reinforcement of certain priority areas, such as the European Neighborhood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 elfogadtuk. 32-es bekezdés, 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as bekezdés, 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 72-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. L'amendement 113 a été retiré. A 113-ast visszavonták, 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78 szóbeli módosítóval. Leaves aimed at reflecting the accompanying the economical, ecological and social changes within the EU. Ki Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, az I kompromisszumot Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 6B kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig a szakbizottsági vélemények következnek. A szakbizottsági vélemények nagy részét már lefettük, vagy pedig fogyottá váltak, de van még, amiről szavaznunk kell. Az EMPL szakbizottság hármasáról fogunk szavazni. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos bekezdés, M plusz szakbizottság mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es bekezdés. Ample 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es bekezdés, ittre 9-es módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A PES következik hatos, illetve elnézést most súgnak, hogy még Agris is van. Agri 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most jön a PES 6-os, egy szóbeli módosítóval. Collection of data, qui est pour. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Első bekezdés kult egyes szóbeli módosítóval. Facing reservations regarding the administrative division between its culture and media stance, strands. Qui est pour? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas bekezdés. positive role of pan-European networks made up of local and national media such as Euronet Plus. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De la commission FEM. Nőjogi Bizottság következik, FEM 2 szóbelivel. The issue of gender equality should be incorporated into EU policies and addressed in the budgetary process. Kipur. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És akkor most név szerint szavazunk az egész módosított szövegről. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Két szavazat hiányzik még, rendben van, meg vagyunk. A szavazást lezárom. A mandátumot megadtuk Fernándes úrnak, 29 támogató szavazat, 4 ellen szavazat, 4 tartózkodás. Gratulálunk! Nous avons maintenant à voter Lépjünk tovább. Költségvetés módosítási tervezet 1 per 2015, Gárdia Zabal képviselő. Ami a módosításokat illeti, van egy csomó módosító, ami még egy előző szövegjavaslatra vonatkozik, de mondom, hogy most az 1 per 2015-ösről fogunk szavazni nem a 2016-os, a 2015-ös következik most egyes számú költségvetés módosítási tervezet. Rendben van. Tehát van egy csomó módosító, amikről szavazhatunk esetleg egy csomagban. Ezekkel kapcsolatban az előadó negatív véleménye van. Mindenki egyetért, hogy egyben szavazzunk ezekről a módosítókról? Jó, akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezeket elutasítottuk. Tehát akkor most az kettes módosító következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette súgnak, hogy van egy szóbeli. Madma csú. Képul. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 2A4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4A 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Négyes bekezdés B, hetes módosító mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 18 ellenszavazat, 11 támogató szavazat. Preambulumok következnek. C. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most következnek a szakbizottsági vélemények. Ami az itrét illeti minden módosítót lefettünk, a Tránnak a második bekezdésben van egy szóbeli módosítója. Search and transport, Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A regi következik, kettes bekezdés, egy szóbeli módosító. A high degree of synergies between the SIF and FC while enhancing the multiplying effect of union contribution. Qui est pour? Mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben van, akkor most a szöveg egészéről fogunk szavazni. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A jelentést elfogadtuk, 27 igen, 5 nem, 5 tartózkodás. Hármas számú költségvetés módosítási tervezet a 2015-ös évre nézve, amely a 2014-es pénzügyi év többletére vonatkozik. Gárdia Zabal asszony ismét. Az egyes módosítót visszavonták, kettesről szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi módosítót visszavonták, úgyhogy az egész szövegről szavazunk. Név szerinti szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A jelentést elfogadtuk, 31 igen szavazat, 4 nem szavazat, egy tartózkodás mellett. Következő pontunk a négyes számú költségvetés módosítási tervezet. Az unió szolidaritási alapjának igénybe vételére vonatkozik. Ez Románia, Bulgária és Olaszország vonatkozásában. A kettes módosítót visszavonták, a hármasról szavazunk. solidarity with the population in the region it by disasters. Ki pour? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Két szavazat hiányzik még. Egy szavazat hiányzik még, a szavazást lezárom. A jelentést elfogadtuk, 30 támogató szavazat, egy ellenszavazat, 5 tartózkodás. Az Európai Unió szolidaritási alapjának igénybevétele árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban. Muresán kolléga jelentéséről van szó. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőriznünk kell, úgyhogy név szerint fogunk szavazni. A szavazást lezárom. Elutasítottuk a módosított 21 nem, 15 igen, egy tartózkodás. 1A bekezdés, 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1A bekezdés, egyes módosító. Word involving by examining. Ki Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös módosító. de ha az egyest elfogadtuk, akkor ez kiesik, de mivel az egyest nem fogadtuk el, ezért mégis szavazunk az ötösről mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Egyes módosító. Text reformulated as recital, qui pour? Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az egész szövegről szavazunk a jelen módosított formában. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A szöveget elfogadtuk 35 támogató szavazat és két tartózkodás mellett. Öt per 2015-ös számú költségvetési módosítási tervezet válasz a migrációs nyomásra, Gárdia Zavar képviselőasszony. Tulajdonképpen a kora délelőtti témát folytatjuk, 16-os módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas bekezdés, hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás Megszavaztuk. 9-es módosító. Részenkénti szavazás lesz, az első részről szavazunk. More transparency. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Of the text. Mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A második részt elfogadtuk. Négy a bekezdés. Szóbeli módosító. She can be more effectively handled and at union level. Qui est pour? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14 és 15 visszavonásra került, egyes mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elutasítottuk hármas mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ötöst már lefettük, hatos. Szóbelivel. Migration flows are not managed in, the, in an effective and timely manner. They may lead to considerable costs in other policy areas. Ki Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A Libe véleményére vonatkozó módosítók egyes bekezdés, ezt már lefettük, kettes bekezdés, az a javaslat született, hogy szavazzunk erről csomagban. Jó, akkor az összes libésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, mindet elutasítottuk. Akkor most az egész módosított szövegről szavazunk, név szerinti szavazás lesz, a szavazást megnyitom. szavazást lezárom. A szöveget elfogadtuk, 32 igen szavazat, 3 nem szavazat, 2 tartózkodás. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Finnország kérelme Broadcom ügy. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Az ötös módosítónál tartottunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18-18. Akkor ez most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy visszautasítottuk. Hatos módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A tízes módosítónál járunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 20 nem szavazat, 16 igen szavazat. És akkor most az egész szövegről szavazunk, név szerinti szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 31 igen, 5 nem. Alors maintenant sur, euh, sur euh, Jó, most akkor az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás iránymutatása közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához. Lewandowski úr véleményéről szavazunk. Első módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosító. Okafogyottával, de nem fogadtuk el az egyes, tehát nem válik okafogyottá mellette, ellene. Úgy látom, hogy elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, ellenőrizzük a 8-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. A módosítót elutasítottuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 11-est visszavonták, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasít, bocsánat, okafogyott tevelt, 18-as módosító szintén okafogyottá vált a 19-es is, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, a hármas kompromisszumot elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es módosító. Okafogyottá vált. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8D 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egész szövegről név szerint szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen, 7 nem, 12 tartózkodás mellett elfogadtuk a tervezetet. Következnek az átcsoportosítások. Nem, még van egy téma, bocsánat, igen, valóban, elnézést kérek. Az Európai Unió és a Bissau-Gínai Köztársaság közötti jegyzőkönyv. Valaki szeretne hozzászólni, nem? Akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette. Ellene. Nincs, nincs tartózkodás sem. Az egész jegyzőkönyv jóváhagyása mellett ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ah, il faut voter sur l'ensemble. Par appel nominal, pardonnez-moi. Elnézést, név szerint kell az egész tervezetről végszavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen, két nem, négy tartózkodás mellett fogadtuk el. Következnek a Gárdi Ezebel asszony által javasolt ö, átcsoportosítások. 15, 18 és 19-es javaslom, hogy egy tömbben szavazzunk róluk. Nem, név szerint kell szavazni róluk, elnézést kérek, a háromról egy tömbben név szerint. Megnyitom a szavazást. Hát ez a következmény annak, amiről eddig szavaztak. Megnyitom a szavazást. Még, még hárman nem szavaztak. Lehet, hogy nem akarnak szavazni. Most már csak ketten vannak. Lezárom a szavazást. 30 igen, két tartózkodás, két nem mellett fogadtuk el. Hol melyer asszony. E Köszönöm szépen. Nehézségek merültek fel a normális kiírási eljárás során, ugyanis nem sikerült megfelelő jelölteket találni, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznének. Ezért tehát 310 ezer eurós transfert irányozunk elő az úgynevezett staffokra, szerződéses munkatársakra, hogy kellő mennyiségű munkatárs dolgozhasson, ez elfogadható szerintem. Et nous devons nous prononcer par euh, Név szerint kell erről is szavaznunk. Tolmeyer asszony javaslatára ról szavazzanak, megnyitom a szavazást. Elvileg még ketten nem szavaztak, úgy látszik ők már nem akarnak szavazni ma. Lezárom a szavazást. 28 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett fogadtuk el. És ami a két a következőt illeti, azt elhalasztottuk. És a beléptetési rendszerrel kapcsolatos témát is elhalasztottuk. Hát akkor ezzel a szavazás végére értünk. és jutalomként meghallgathatjuk most Gressle elnökasszonyt, ugyanis a háromoldalú egyeztetés a pénzügyi szabályozásról célba ért. Elnök asszony, előadó asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy a lett elnökséggel, amely kitűnő tárgyalásokat végzett, és a bizottsággal sikerült lezárnunk a szöveget. Nem lepett meg, hogy a tanács a módosítóinkkal kapcsolatban nem nyilatkozott meg, ezért három oldalúakat el kellett halasztani, de utána átdolgoztuk a szöveget, és így mégiscsak sikerült 75%-át érvényesíteni annak, ami a menetrendünkön szerepelt, a napi rendünkben szerepelt. Elmondom, hogy mit értünk el. A civil szervezetek asszimilációja a nemzetközi szervezetekhez, ez egy kompromisszum, mi a kedvezményezettek azonos kezelését akartuk érvényesíteni, a bizottság ragaszkodott ehhez a megállapoda, ehhez az eljáráshoz, azonban most sikerült egy olyan eljárást elfogadni, amelynek, amelynek során hat tagállamból kellett, hogy jöjjön a civil szervezet, és ilyen módon a kollégium beleegyezésére szükség lesz. Aztán a joint undertakingekre külön mentesítést irányoztunk elő, ez már az előző reformban is szerepelt, nem hittem volna, hogy ezt ilyen nehéz lesz elfogadni, hogy egy már egyszer elfogadott megállapodást még egyszer érvényesítsünk. Aztán az éves tevékenységi jelentésekben az elért európai többletértékről kell szólni. Ezen felül a bizottság belső audit jelentését a parlament a mentesítési eljárás során meg kell, hogy kapja. Egyszerűen ebből dráma lett, mert a tanács is meg akarta a dokumentumokat kapni, majd hogy nem egymás hajába kaptunk. Azután a kiírási eljárás során a fenntarthatósági kritériumok figyelembevétele, valamint a környezetvédelmi és szociális jogszabályok figyelembevétele fontos. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy itt az irányelv, hogy ezek az elvek érvényesülnek az eljárás során. Gratulálok magunknak. Aztán az Európai Uniós közbeszerzési kiírásokból való kizárása, az esetleges szankciókról szóló elveket elértük, az arányosság és a betartandó szabályok tekintetében is áttörést érünk, értünk el. Biztosítottuk így tehát, hogy a jogbiztonság érvényesül, de érvényesíthetjük az EU pénzügyi érdekeit is a szankcióknál és a kizárásnál a döntéshozatali döntéseket határoztuk meg, aztán a tanács javaslatát fogadtuk el, miszerint, hogy a Contracting Authority, tehát a szerződést aláíró szerv ír, al, dönt a kizárásról, de ugyanakkor létezik majd egy panel, a szakértők egy csoportja, amelytől csak súlyos esetben lehet eltérni, amelynek döntésétől súlyosban, súlyos esetben lehet eltérni. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy a közbeszerzési eljárásból való kizárás tényállásában harcoljunk, és hogy ne kelljen magunkat úgymond szemet, szemen köpni. Eztán az internetes eljárások tekintetében egyensúlyt találtunk, ez egy jó egyensúlyt talál az átláthatóság és az adatvédelem között, és a jogi személyekre vonatkozik az adat megadási kötelesség a betéti társaságokra, illetve egyéni vállalkozókra. Nem megerősítettük azt, hogy egy magas szintű független elnök biztosítja a penál függetlenségét, melynek lesz egy, a panelnek lesz egy parlamenti titkársága, de ezt csak konfliktus esetén hívják össze. Azután érvényesítettük a parlament szándékát a kizárás tekintetében is. A pénzügyi eszközöknél ugyanakkor nem értük el az eredményei, a kívánt eredményeket, miszerint, hogy a pénzins eszközöknél a mm, adó és mm, társadalombiztosítási járulékok meg nem fizetése és kizáráshoz vezessen, sajnos itt ezt nem tudtuk érvényesíteni. Kompromisszumot értünk el az Európai Számvevőszék jelentésénél, ennek a feldolgozási idejénél, ezt rövidítettük, 6 hétre a kontradiktorikus eljárásban is 13 hónapra a számvevőszék számára. Ezzel voltak éppen nagyon fontos lépést tettünk, hogy gyorsabb szabály meghozatal és döntés meghozatal érdekében a 20 hónapos eljárást kvázi megfeleztük. Érdekes volt, hogy ebben a pontban volt a legtöbb vita a tárgyaló felek között, de legalábbis büszke vagyok arra, hogy igyekeztünk elérni azt, hogy a számvevőszék minél hamarabb benyújtsa a jelentését. Jens Geyerre nézek. Jens, a hát te szép módosítóddal véleg, tényleg az utolsó pillanatig vitáztunk. Ez az UHIM, tehát az Alicantei Hivatal um, um, által kigazdálkodott többlet um, kérdésem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tanács körében nem sikerült elérni, amit, írt, amit javasolsz. Eh, én a tárgyalás eredményével ennek ellenére is elégedett vagyok, ezért azt javaslom a szakbizottságnak, hogy fogadja el ezt a tárgyalási eredményt, és persze meg szeretném köszönni a kollégáknak, akik eh, hihetetlen támogatást adtak, illetve hogy az elnöknek szeretném megköszönni a támogatását, eh, nem hittem volna, hogy egy elnök ekkora támogatást tud adni, de elnök úr valóban meg szeretném köszönni, kitűnő, hogy ott volt, nagyon nagy segítség volt a számunkra. Ne, én csak elkísértem a folyamatot. Kiválóan előkészítették az aktát, Gressle asszony előtt fejet hajtok, számevőszéknek készíteni egy dokumentumot mindenképpen kihívás volt, különösen kényes volt ez a helyzet, valószínűtlen volt a siker, az ön határozottsága végül meghozta a sikert, Gressle asszony, gratulálok, mert jól kihasználtuk ezt az ablakot arra, hogy eh, a pénzügyi rendeletet megreformáljuk. A bizottság és a tanács eredetileg úgy ítélték meg, hogy egy csomó javaslat kívül esik a témán, pedig igencsak releváns javaslatok voltak ezek. Ön fogalmazta meg őket, és egy csomó kollega kontribuált hozzájuk. Gratulálunk! Tapsoljuk meg az előadóasszonyt! Van-e észrevétel a jelentéssel kapcsolatban? Geyer, Geyer úr. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok a tárgyaló delegáció küldötteinek, tagjainak, hogy az általam előkészített um, az Alicantei Ohimnál um, elért többletbevételek kezeléséről szóló módosítómmal a küzdelembe szálltak, nem sikerült eredményt elérni, de mi érdem, érdemes ráuta, rávilágítani arra, hogy itt egy probléma áll fenn. Mégpedig ez az probléma három összeg, há, 100 milliós léptékű. Itt nő-nő a többletbevétel az Ohimnél, és újton újra csökkentik a díjakat, a ohim eljárásra kivetett díjakat, a többlet csak növekszik. És jelenleg nincsen szabály arra, hogy hogyan lehet ezt felhasználni. Nem kerül vissza az EU költségvetésbe, nem kapják meg az ügyfelek, az UHIM szolgáltatásának megrendelői, nem kapják meg a tagállamok, de most persze a tanácsnak eszébe jutott valami, és ezzel majd nekünk is foglalkoznunk kell. Én voltak éppen véletlenül figyeltem erre fel. A Júri szakbizottságban egy szavazás volt erről a kérdésről, és a trialógusban a tagállamok elérték, hogy most végül vissza lehet csatornázni ezt a pénzt a nemzeti költségvetésekbe. Azzal érveltek, hogy a nemzeti hivatalok az Európai hivatal határozatainak végrehajtása során feladatokat látnak el, és ezért őket illeti meg az UHIM bevétele. Ezzel voltak éppen elragadták maguktól az UHIM bevételét erre hivatkozva. Kedves képviselőtársaim, ez pedig, ez pedig nem szabad, hogy megengedjük hogy most a nemzeti hatóságok azt mondják, hogy az európai jogszabályok érvényesítésével annyi feladatunk van, hogy erre még pénzt kell, külön pénzt kell kapnunk, hát ha ezt elfogadjuk, akkor mindenki tartani fogja a markát, és mindenki szabad rabol majd az EU költségvetésben. A Júri szakbizottságban minden probléma nélkül átment ez a szavazáson, én is csak nagy vé- egy véletlen során hallottam erről, ugyanis a mi szocialista árnyék jelentéstevőnk hozzám fordult, hogy jobban megértsük, ez, megértsük, hogy miről is van szó. Szóval azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, ezzel a kérdéssel még foglalkozni kell. Azt kell mondanunk, hogy ez így elfogadhatatlan. Én is köszönöm egyébként mind, mindenki munkáját köszönöm, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban is majd elmondom, hogy az elnök is hasznos lehet néha. Kellemes délutánt kívánok. Ez a történet egy csomó mindent megmutat, alapvetően azt, hogy ezt a lécet túl magasra tették nemzeti irodák aggódnak, az az érzésük, hogy vetétársuk akadt. Hát előbb-utóbb itt döntőbb íráskodásra lesz szükség azért. Van-e más észrevétel? Még lesz módunk beszélni a védjegyekről. Régóta vártuk ezt a jelentést. Nem remélt lehetőség ez. José Manuel előtt is fejet hajtok, és megadom neki a szót. Nem reméltük, hogy egy fél milliárd kaphatunk. Megtette, amit tudott. Döpré úr elmegy, egyszerre több helyen kellene lennie, ugye? Az EPSI vel kapcsolatos álláspontja. Nincs kiegészítő megjegyzése? Ne éljen vissza Fernandes úr a vakbizalommal. Előadó úr, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az elnökünknek, a titkárságnak is. Nyilván köszönet illeti a koordinátorokat is, akik a kezdetektől fogva támogatták a fellépést, az árnyék előadóknak is köszönet, a frakciók sztáfjának is, nem csak a finanszírozással foglalkoztunk, már a kezetekkor azt mondták, hogy lehetetlen ezt itt eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy megtettük, amit kellett, valóban sikerült egy milliárdot megmenteni a Horizon 2020 javára és a hálózatfinanszírozási eszköz javára. Az éves költségvetési eljárásban kell persze majd alkudozni, a garancia alap szerepel a szövegben, az 500 milliót az összekapcsolási eszköznél és a 500 milliót a Horizont 2020-nál, illetve az alapkutatások támogatásánál sikerült megmenteni, a 18-as, 19-es cikket, ezeket a hírhet cikkeket egy melléklet átalakította. A lifetime és az értékelés ránk marad, hogyha az értékelés pozitív, akkor az alap tovább működhet, hogyha a független értékelés eredménye negatív, akkor jogi módosításra lesz szükség, az alap nem működhet tovább, és hogyha teljesen negatív az értékelés, akkor véget kell vetni, meg kell szüntetni az alapot. Az advisory platformmal kapcsolatban, ugye ez ingyenes lesz a hatóságok számára, egyharmadot jelent a kis résztvevők számára, a nemzeti platformokkal is lenne majd egy összekapcsolódás, meg a regionális platformokkal is. Az összes szakbizottság így, az ITRE, a TRAN szakbizottság, is port tálokat kér, hogy lehessen látni a beruházásokat, illetve létre is jöttek ezek. A parlament jelentéseket készít, az alapműködtetésében is részt vesz. De például a beruházási bizottság negatív döntéseit is megkapja bizalmas titkos kezelésben a parlament. A beruházási bizottság pozitív döntései pedig nyilvánosak lesznek. Tehát demokratikus legitimitást kapott az alap, csökkentettük a fontos programokra való káros következményeit, az átláthatóságot, a demokratikus kontrollt javítottuk, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság fontos javaslatokat tett, ezeket figyelembe vették, és a Regi Szakbizottságnak is vontak fontos javaslatai. A strukturális alapok és ezen alap összevonva is alkalmazható ez, ez a kiegészítő jelleg több ezer munkahelyet eredményezhet, a szöveget is feljavítottuk, Európának növekedésre van szüksége, új eszközzel rendelkezünk most, és büszkék lehetünk szerintem az elvégzett munkára. Részemről minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, mert fontos volt a hozzájárulásuk ehhez az eredményhez, ami szerintem jó eredmény. A munka folytatódik évről évre a költségvetési eh, vitákkal. Továbbra is célunk, hogy a Horizon 2020-ra és a hálózatfinanszírozási eszközre gyakorolt hatást eh, minimalizáljuk. Ezt a mondatot már nagyon sokszor elismételtem. A tanács a régi több éves pénzügyi kerettel szeretne tovább dolgozni, hallani sem akar a rugalmasságról, a 14-es cikkről és a marzsok felhasználásának, eh, a global marge felhasználásának lehetőségéről nem akar hallani továbbra is használjuk ezeket más projektekhez. Természetesen csapatban sikerült csak ezt a munkát elvégezni. Köszönet az elnöknek, illetve az összes munkatársnak, akik kiváló munkát végeztek. És büszkék lehetünk a humán erőforrás minőségére is, ami rendelkezésre áll a frakciónál, illetve a szakbizottságoknál, így a költségvetési szakbizottságnál. Köszönöm. Hát nagy pillanatok voltak ezek. Mögöttünk a célegyenes, eddig eh, sosem éltem még meg, hogy lefekvés előtt reggelizzek. José Manuel Fernándezzel a maximumot hoztuk ki. Hogy volt ez a mondat? Minimalizáljuk a maximális mértékben a kihatását. Na mindegy, nem volt könnyű ez az időszak. Én új vagyok önök között, amikor a parlamenttel szemben nem kormány ül a tárgyalóasztalnál, akkor mindig nehéz lebonyolítani a tárgyalásokat mindig diplomatákkal ülünk szemben, nem miniszterekkel, a diplomatának van egy mandátuma, és egyfajta autizmus jellemző rájuk az az embernek az érzése, és autistákkal nehéz tárgyalni. Ehhez tehetséges előadókra van szükség, annak érdekében, hogy elmozduljunk a holdpontról, és mindenki elégedett lehessen. Ahhoz, hogy működjön a dolog, a magánbefektetőkre lesz szükség, és a lehető legderűsebb általános keretekre, körülményekre. Hogyha kiegyensúlyozott megoldást találunk Görögország esetében, az jó hír, mert akkor a hetek óta tartó bizonytalanság mindenképpen véget ér, és az kedvező lesz a befektetések szempontjából. A Ledgeri úrat hallották, elég komoly lesz a gond, hogyha a görögök nem tudják megfizetni a határőreiket. Akkor teljesen kinyílik a kapu a jogellenes bevándorlók előtt. De hát bízom benne, hogy a bölcsesség kerekedik felül. Elnézést, hogy ezeket az észrevételeket megengedtem magamnak. Most Gárdi Ezabel asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik a három oldalú tárgyalásokban vesztek részt. Persze köszönettel tartozunk a tárgyaló delegáció vezetőjének, és azért is, mert sikerült a parlamenti többséget megtalálni tehát a trialógus formátuma is nagyon nehéz. 50 ember vett részt a tárgyalásokon. Persze voltak ezeknek szóvivői, de hát különböző szakbizottságok vettek részt, különböző frakciók, különböző szakbizottságok. Tehát az egész parlament részt vett a tárgyalásokon. És valóban az elnökünk reggel nyolcig dolgozott, és csupán reggeli után mentünk aludni. De utolsó szuszig dolgoztunk. Aztán volt egy másik, 8-9 órás trilógus, melyet beterveztünk, szóval 400 egyéni pontot kellett még szabályozni. Preambulum bekezdésről preambulum bekezdésre mentünk végig a szövegen, és itt értékelőtük a tárgyalások eredményét. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legnehezebb trilógus minden idők egyik legnehezebb trilógusa, és a trilógus eljárás nagyon nehéz a parlament számára eleve. De hát persze nem egyszerű az elnökség lépése, hiszen minden egyes lépésnél a 27 további tagállamra is gondolniuk kell, akik lehet, hogy kihátrálnak az elnökség által tett kedvezmény mögül, amelyben mondjuk egy veszőt tett a szövegbe. Szóval nagyon nehéz ez a tárgyalási formátum. Nem is kaptunk túl sok segítséget a bizottságtól. A bizottság lehetőség szerint minél gyorsabban végig akar menni a szövegen. A tanács részéről nem sok rugalmasságot tapasztaltunk meg. Egy szóval, figyelembe véve minden feltételt, ez a végeredmény végül is jó, a parlament sok módosító javaslatot tett, nem mindenben sikerült elérni az eredményeket, de úgy gondolom, hogy a szöveg mégiscsak javult. És ez persze csak az első rész költségvetés technikailag nézve. Javítottuk a finanszírozás feltételeit, ez egy eredmény, de mindez most a 2016-os költségvetési tárgyalásokban, valamint a több éves pénzügyi terv alkalmazásáról szóló tárgyalások részét képezi majd. Remélem, hogy az FC, tehát a beruházási stratégiai alap beválik, máskülönben um, hiába volt a sok munka. Euh, Köszönöm szépen azt is, hogy éjszakában nyúlóan részt vett a munkában. Márgel úr, aki szintén ott volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Persze nem annyira aktívan vettem részt, mint Guardia Szaval kollega. De mégiscsak elismerésről szeretnék adózni az ön munkája kapcsán. Bár talán nem vagyok annyira lelkes, mint az előttem szólók Úgy gondolom, hogy a parlament valóban javította a bizottság szövegének minőségét. Mi több a tanács által elfoglalt um, blokádot is sikerült áttörnünk, de azért a szöveg nem lett annyira jó, mint gondolhatnánk. hiszen jelentősen különbözik a parlament eredeti szövegjavaslatától. Ezt látni kell. Többi más képviselő és intézmény hangoztatta véleményét, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk az elvárások tekintetében. Nem szabad, hogy túl nagy elvárásokat fogalmazzunk meg. Persze a plenárison folytatjuk majd le a végleges tárgyalást. De mi úgy gondoljuk, hogy meg kell hallgatni mások véleményét is. Ami pedig a különböző programok finanszírozását és a Horizon 2020-as programot, illetve a Connecting Europe programot illeti, az éghajlatváltozási program 4%-et például kihúzták a szövegben. De a nagy nemzetközi megállapra nem terjed ki ez a csökkentés. Azt is el kellett fogadnunk, hogy az eszközök szűkös rendelkezésére állásának okán nem számolhatunk be széleskörű sikerről, de voltak éppen ez a megállapodás kizárja, hogy a több éves pénzügyi keretet átalakítsuk. Bizonyos részkérdésekről azt mondhatjuk, hogy pozitív megoldásokra találtak, a konkrét kritériumok tekintetében például eredményesek voltunk, és azt hiszem, hogy a scoreboard, az eredményjelző táblázat tekint, tábla tekintetében frakcióm fontos munkát végzett. están sobre la mesa pueden eh, desarrollarse en, en varios sentidos. Más-más módon értékelhetjük a végeredményt. Én magam személyesen nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem, akár másnap reggel nyolcig is a tárgyalásokon. Sajnos az utolsó tárgyalási fordulón már nem vettem részt, mert nem voltam Európában, hanem Palesztinában jártam, amikor az utolsó 8-9 órás tárgyalási fordulóban elfogadták ezt. Holnap mondjuk ki az utolsó szót, és a szükséges finomítás is megtörténik. Az egész dolog egy tervvel vette kezdetét. Tekintsünk vissza egy tervvel, melynek célja az volt, hogy a gazdaságunkat fellendítse, Európa szociális helyzetét javítsa. Most pedig egy új pénzeszköz jött ebből létre, sokkal inkább, mint egy tervez ma már. Egy pénzeszköz ez ma már. Egy olyan pénzeszköz, amelyet talán hosszú távon akarnak működtetni. Erre is van lehetőség, de hát mégiscsak ez egy nagyon nagy különbség az eredeti változathoz képest. Úgy gondolom tehát, ahogyan Gárdia Zábál asszony mondta, arra kell figyelnünk, hogy a parlament költségvet, a költségvetési eljárás során milyen döntéseket hoz. Fontos az alap számbevőszéki ellenőrzése is, és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban végzett ellenőrző munka, hogy lássuk, hogy betartják a célokat. Kereszle asszony. Persze, én is mindenkinek gratulálni szeretnék, akik hozzájárultak az eredményhez, mely sokkal jobb, mint a tervezet. A tervezet hiányosságokkal volt tele, tehát ezt így nem lehetett elfogadni. Persze majd meglátjuk az alkalmazásnál, hogy mit gondoljunk. Az eljárásról mondanék még egy-két szót. Az ekonnal való közös ülés során is úgy tettünk, minthogyha az eredmény az eljárást utólagosan igazolni. Igazolná, már pedig én utólag is nyomatékkal elmondom, hogy ez az eljárás elfogadható, és tegyünk meg mindent, hogy ebben a ciklusban még egyszer ilyennek nem tesznek ki bennünket. Rendben van. Igen, valójában egy joint committee-ről van szó, és hát az örömünk is közös. És így tulajdonképpen elő is készíthetjük azt, hogy itt a parlamenten belül minél többen összefogjunk, ugyebár. az EIB és a parlament között is lesznek még üléseink. Igazából ezek a közösen megszervezett ülések annyira sikeresek voltak, és annyira nagy örömet okoztak mindenkinek, hogy ezen a vonalon fogunk tovább menni. És akkor meg lesz majd a szövegtervezet, a megegyezés tervezete, utána véleményt készítünk, és tulajdonképpen már csak az szükséges, hogy holnap meglegyen a többség, és megszavazzuk a szöveget. Hogyha vannak még közöttünk szkeptikusok, olyanok, akik még nem döntötték el, hogy hogyan fognak szavazni, hát akkor őket kell megkeresnünk, és őket kell meggyőznünk, hogy a szöveg érdekében megfelelőképpen szavazzanak. és mindenképpen kölcsönös bizalmat kell feltételeznünk, hiszen ez a szöveg csak akkor, hogyha ez a bizalom él. És hogy mi kifejezzük a bizalmunkat a mi oldalunkról, mi ezt már tulajdonképpen ki is fejeztük azzal, hogy arra számítunk, hogy holnap megszavazásra kerül ez a szöveg, és akkor megszervezhetünk esetleg egy kis kocintást holnap estére? Na jó, mindenkit meghívunk holnap a kocintásra, függetlenül attól, hogy hogy szavaz így is kifejezzük majd az örömünket, és így is tudunk majd gratulálni azoknak, akik lehetővé tették ezt a szöveget, és a háromoldalú tárgyalás lezárását. José Manuel ma reggel azon gondolkodott, hogy mi lesz ennek a hozzáadott értéke az európai hitelek és a közpénzek tekintetében. Hát szerintem a parlament hozzáadott értéke mindenképpen bizonyítást nyert még hozzá egyértelműen jelentéstevőnek szeretnénk is köszönetet mondani, és az árnyék jelentéstevőknek is, és tulajdonképpen mindenkinek, kollégának, kolléganőnek, aki részt vett ebben a munkában. Mint említettem volt, eléggé új vagyok itt ebben a házban, és abszolút mértékben lenyűgöz a kollégák hozzáértése, szakmai tudása. Nagyon örülök, hogy emberi és szakmai szempontból is ilyen minőségi munkát lehetett végezni. A trilógus utolsó éjszakáján hajnali 7 órakor azért mindenkiben felmerült a kérdés, hogy lesz ennek értelme. Mindenki ideges volt, tényleg hihetetlen kalandokat éltünk meg ezen az éjszakán. És aztán úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerült a finom hangolás, és úgy emlékszünk vissza erre az eseményre, mint egy sikeres eseményre. Úgyhogy megérte, megérte ez a sok erőfeszítés. Hogyha minden rendben lesz, és hát miért ne lenne rendben a szavazáson, akkor holnap este hány órakor? Hánykor lesz a koktél holnap? Nyolc órakor tehát. még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy lehetővé tették ezt a csodálatos kalandot, aztán már csak a valóságban kell megvalósítani ezt a szöveget. És ezeket az intézkedéseket hatékonyá kell tennünk. Biztos vagyok abban, hogy annak érdekében, hogy a magán befektetők úgy döntsenek, hogy hajlandóak kockázatot vállalni ezzel a szép kis garanciával, amit mi ígérünk, ehhez szükséges egy megfelelő jogalkotási keret. És a belső piac teljes felállására mindenképpen szükség van, ugyanis a belső piac szétmorzsolódott jellege, ugyanis vannak még szétmorzsolódott területek, egyáltalán nem kedvez ezeknek a beruházásoknak. Hogyha a belső piacról beszélünk, akkor az energiapiacról is beszélni kell, és mindazokról az akadályokról, amelyek sajátságos módon megakadályozzák ezeket a magánbefektetőket abban, hogy a piacra lépjenek. A KKV-kkel kapcsolatos kérdések hatalmas kihívást jelentenek, és remélem, hogy a teljes összegnek legalább 20%-a közvetlenül a KKV-khez kerül, amelyek gazdagságot, prosperitást és munkahelyeket teremtenek itt Európában. Közeleg a nyári vakáció. Ez alatt, a szemeszter alatt három sikeres tárgyalásunk volt, három oldalú tárgyalásunk a kifizetésekkel kapcsolatban, itt volt még egy-két nyitott kérdés, de azért ma reggel is kiderült, hogy megfelelőképpen haladnak a dolgok. Aztán a pénzügyi rendelettel kapcsolatos háromoldalú tárgyalások is lezárultak, sőt jobb eredménnyel, mint amire számítottunk. Gressle asszony elkötelezettségére nem is számítottunk ilyen szinten. És aztán itt van az FC, ahol szintén nagyon szép eredményeket értünk el belefogtunk ebbe a tárgyalásba, méghozzá úgy, hogy a CEF-nek a 6 milliójához nem lehet hozzányúlni. És aztán José Manuelnek mégiscsak fel kellett tennie azt a kérdést, hogy tudjuk-e magunkat tartani ehhez a kitételhez. Végül is aztán még egy milliárdot sikerült megszerezni, ami remek eredmény. Ebből is látszik, hogy csak elkötelezettség kell, és remek eredményeket lehet elérni, hatékonyak lehetünk. Rendben van, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy lezárhatjuk a délutáni ülést. Nagyon sok minden volt a napirenden, mégis a végére értünk. Nem csak délutáról van szó, hanem az egész napunkról, hiszen 9 óra óta itt vagyunk. Kellemes estét kívánok mindenkinek! Holnap a plenárison találkozunk, és utána pedig a koktél következik.